Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az utolsó napi rendi pontunk következik a ma esti ülésen. Arra kérem Büti Kofer urat is, tisztelt parlamenti képviselőtársunkat, hogy fejezze be az Európa jövőjéről szóló eszmecserét. Szívesen üdvözöljük ő excellenciáját, Adel al-Jubeir urat, Szaudarábiai Királyság külügyminiszterét. Üdvözöljük! A külügyi szakbizottságban. Mr. al Jubair, it's a pleasure to welcome you. Tisztelt Al-Jubeir úr, nagy öröm, hogy itt fogadhatjuk Önt a szakbizottságunkban. A politikai helyzetről szóló eszmecserén nagyon ér, nagy érdeklődéssel várjuk a véleményét az aggasztó fejleményekkel kapcsolatban, hiszen növekszik a felszültség az USA és Irán között. Látjuk, hogy ez a régió számára is milyen lehetőségeket rejt. Az eszkaláció elkerülése nagyon sürgős lenne. A katari kapcsolata is, illetve az öbölmenti együttműködési tanácsal is remélhetőleg együttműködve egy békés megoldást tudnak találni a régió problémáira, és végül az Európai Parlament többször fel kifejtette, hogy mennyire aggódik a legsúlyosabb emberiségi vagy humanitárius válság helyzetével kapcsolatban, ami Jemenben van. A világon ez a legrosszabb helyzetű ország. Nem tudom, hogyan tudnánk véget vetni ennek a súlyos helyzetnek, hogyha esetleg ezzel kapcsolatban elmondaná véleményet. Illetve Bakarát Madávi a Szaharov díj 2015. évi díjazottjával kapcsolatban, aki éjségsztrájkolba kezdett, reméljük, hogy a sorsával kapcsolatban is tud szót, szólni pár szót. Very much it's a great honor and a pleasure to be Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek ismét önökkel, és nagy érdeklődéssel várom az elkövetkezendő eszmecserét. Megpróbálok rövid lenni, mert tudom, hogy korlátozott idő áll rendelkezésükre. A régió érdekes, de nagy kihívást jelent. Három kontinens érdekei ütköznek itt, óriási erőforrások vannak, rengeteg kihívás, ugyanakkor Jemen, izrael palesztin konfliktusa, valamint a libanoni, szíriai, iraki, iráni tevékenységek, illetve helyzet. Az Afrika szarva, Líbia, Száhelővezet, Vörös-tenger, Afganisztán, Pakisztán, az india-pakisztáni feszültségek egyetlen pillanatnyi unalom sem következhet be az összes kihívással valahogy foglalkoznunk kell annak érdekében, hogy a belső fejlődésre is erőfeszítést tudjunk fog, ö, erőfeszítést tudjunk tenni. A legfontosabb számunkra a saját népünk, a saját országunk fejlődése, csökkenteni akarjuk az olajtól való függőségünket, új beruházási területeket akarunk megnyitni, a fiatalokba és nőkbe rejlő erőforrásokat akarjuk ki bontani, világszintű oktatási rendszert szeretnénk, a szélsőségek ellen fel akarunk lépni, a kulturális moderáció és tolerancia fontos számunkra, hogy a fiataljaink számára lehetőséget nyújtsunk. A fiatalok 70%-a, illetve a népesség 70%-a 30 évnél fiatalabb. Nagyon fontos, hogy kiválóságukat bizonyíthassák, és Szaudarábiát egy stabilabbá és prosperálóbb országát tegyek. Szaudarábia óriási társadalmi változásokon megy át, 2030-ig hajtunk végre változtatásokat, ami a deszegregációt illeti a közterületeken, a szórakoztatás területén, a rekreáció területén, a nők szerepét illetően, akik végre vezethetnek utazhatnak engedély nélkül, csak úgy, mint a férfiak. Hozzáférnek minden munkahelyhez a közférában, és a nők most már ugyanazt a fizetést kaphatják meg, mint a férfiak a munkai területén, és további fejlesztéseken is dolgozunk a Szaudi Királyságban. Az oktatási reformra is sort kerítünk, a szélsőségeket el akarjuk törölni, az mérsékeltségre összpontosítunk. Azt akarjuk, hogy aki Szaudarábiára tekint, egy toleráns, visszafogott, befogadó, modern társadalmat lásson. Hibákat természetesen el fogunk követni, ez elkerülhetetlen, de elkötelezettek vagyunk, hogy tovább haladjunk és javítsuk a helyzetet a Szaudi királyságban, és azt látjuk, hogy vannak konkrét eredményei is ennek. Növekszik a külföldi tőkebefektetés az elmúlt években Szaudarábiában, azt is láttuk, hogy növekedett a külföldi vállalkozók száma, akik üzletet nyitottak Szaudarábiában, ez is nagyon pozitív jele annak, hogy bíznak a szaudi gazdaságban és szaudarábiai reformokban, valamint az ország jövőjében. Egy statisztikát szeretnék említeni. A kereskedelmi és beruházási minisztériumok szerint 39%-a nő a befektetők száma. A társadalom minden aspektusát megkívánjuk reformálni. Sajnos Katar kérdésével kapcsolatban, amit ön is említett, vannak problémáink a szélsőségek és a terrorizmus miatt. Terrorista szervezeteknek váltságdíjat fizettek, Irakban például. Ez a terrorizmus finanszírozásának minősül szerintünk. Terrorista pénz embereket fogadtak be, ezt világosan megfogalmaztuk katari partnereink felé, és reméljük, hogy meg fogják változtatni a viselkedésüket, és normális országként fognak cselekedni. Vannak problémáink Katarral, amiatt ismert média platformjaikat a gyűlöletkeltésre használják, ez nem elfogadható olyan időszakban, amikor ezt megpróbáljuk csökkenteni vagy törölni. Problémák tehát megvannak, Katari testvéreinknek a feladata most, hogy a viselkedésüket megváltoztassák, és előre tudjunk lépni. Az öbölmenti együttműködés országaiban minimalizálni kívánjuk ennek a hatását. A miniszterek továbbra is találkoznak egymással. A katonai képzés működő tovább működik, de a válság hatásra volt erre. Megpróbáljuk a közösség egységességét fenntartani, és nem akarjuk engedni, hogy ez a konfliktus válsághoz vezessen. A jogi rendszerünk független, csak úgy, mint az önök országaiban, szoverén döntésre került sor. A bíróságokra kell bízni a börtönökkel és a forgatartottakkal kapcsolatos kérdéseket. Azt hiszem, itt abban is vagyom, hogy lehetőséget adjak a kérdésekre. Köszönöm szépen, Al-Jubeir úr, miniszter úr. A nagykövetet is szeretném üdvözölni, ő is gyakori látogató az Európai Parlamentben. Kedves kollégák, van egy fél órás eszmecserére most időnk, a szaudi vendégeinkkel. Kérem jelezzék, ha kívánnak hozzászólni, a néppárttal kezdjük, David Léger. Vagy Michel? Michel Gáller először, és majd utána a másik kolléga. Thank you very much. Welcome, minister. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszöntöm itt a szakbizottságban. Szeretném megköszönni önnek a magyarázatokat a belpolitikai kérdésekkel kapcsolatban a mérsékeltség, a tolerancia szavakat hallhattuk, nagyra értékeljük ezeket a törekvéseket, lépéseket, ugye a nők jogait is említette. Azt kívánom, hogy a toleranciának és a mérsékletességnek ez a szellemisége exportálódik is, amikor Szaudarábia mecseteket finanszíroz. Nem akarom azt állítani, hogy minden esetben ezt, tör, ezt teszik, de Islamabad, Sarajevo, Tunis esetében az emberek azt mondják mindig, hogy Szaudarábia finanszírozza ezeket a mecseteket, és általában szalafista imámnokat finanszíroznak, tehát ezt a toleranciát azt kívánom, hogy exportálják máshová is, külföldre is. A kérdésem nem a közvetlen jövőre vonatkozik, a Szaudarábiával való és a, és a zavaros környezetre, környező országokra vonatkozó kapcsolatokra, de amit volt Európában 40 évvel ezelőtt, egyfajta biztonsági és fejlesztési együttműködés, hogy az önök térségében, amely, amelybe bevonnák az összes érintett országot, és kötelezni az országokat arra, hogy egy közös békés jövő mellett törjenek láncsát. Ez elképzelhető, mert Európában ez volt, ez megtörtént, és sikeres lett, ami mindenkinek az előnyét szolgálta. Köszönöm Maria Arena az eszendétől. Merci, merci beaucoup. Köszönöm. Lenne néhány kérdésem. Az emberi jogok kapcsán az első 2018. február 1-én az EP elfogadott egy állásfoglalást, egy sürgősségi állásfoglalást, az nőjogi aktivisták helyzetéről Szaúd-Arábiában, azon aktivistákról, akiket jelenleg vádak nélkül tartanak fogva, és a fogvatartási feltételek heves kritikák tárgyát képezik Szaudarábia vonatkozásában. Mit gondol ön arról, hogy szabad lábra helyezzék ezeket az aktivistákat, annál is inkább, mert Ugye itt a nők most már jogosítványt szerezhetnek, vezethetnek, tehát szerintem itt ezen aktivisták szabadábbra helyezése megoldás lenne. Aztán Raif Badawi Szaharov díjas 2015-ben kapta meg a díjat, 2012-ben került börtönbe, és egészségi állapota aggasztó itt orvosi okok miatt szabadlábra kellene őt helyezni. Ezt a kérésünket, amelyet az Európai Parlament megfogalmazott, a Szarov Díaz szabadlábra helyezését illetően, tehát meg tudnak-e felelni ennek a kívánalomnak. Aztán két politikai észrevétel, az egyik Jemennel kapcsolatos 24 millió jemenit, a 12 millió nő függ a humanitárius segélytől, és ugye létezik az oszlói megállapodás, amit mi persze támogatunk. Itt van Szaúd-Arábia vállalása, egy fenntartható béke folyamatban, és aztán Iránra is rákérdeznék, mi Szaúd-Arábia magatartása a kezdeményezésben, amely a feszültség csökkentését célozza USA és Irán között. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Irina von, Irina von Bizari részéről, köszönöm szépen. Excellenciája, kollégámhoz hasonlóan én is az Emberi Jogi Albizottság tagjaként szólok hozzá. Elismerjük, hogy Szaudarábiában történtek előrelépések, főleg a nők jogait illetőleg, amiért köszönetet szeretnénk mondani, de van 13 női aktivista, akiket 2018 közepe óta emberi jogi aktivizmusok miatt börtönbe vetettek. Ők többek között azért küzdöttek, hogy a nők is jogosítványt szerezhessenek. Közülük öten továbbra is őrizetben vannak. Luzsén Al-Hazlun, Samar Vadavi, Nassima Al-Sada, Nuf Abulaziz, és Maya al-Zahrani. Gyakran hallunk biztonsági érveket, amelyekkel indokolják az ő bebörtönzésüket, de akiket 2019 márciusában bíróság elé állítottak, azzal vádolták őket, hogy nemzetközi szervezetekkel, mint az Amnesty International vették fel a kapcsolatot. A szaudi hatóságok megvizsgálták-e a kínzással és kegyetlen bánásmóddal kapcsolatos vádakat különböző emberjogi női aktivisták esetében, és Nyuzsér és Nazima, miért vannak továbbra is őrizetben 2019 óta. Köszönöm Irina von Wiese. A zöldek részéről szeretne valaki hozzászólni, Hanna Neumann, és a DROA kollégáim is említették az emberi jogi problémákat. Az arab félszigettel foglalkozó delegáció elnökeként szeretnék én is felvetni bizonyos kérdéseket. Azt hiszem, hogy nagyon időszerű a látogatása. Szulajmáni meggyilkolása után a helyzet eszkalálódott, gyorsan kiéleződhet a helyzet a térségben, és közös érdekünk az, hogy az ilyesmit a jövőre nézve megelőzzük. Ugyanakkor a mögöttes konfliktusok Szulajmáni meggyilkolásával kapcsolatban, illetve Szadarabia olaj létesítmények elleni támadások esetében továbbra is fennállnak. Mogherini asszony, a korábbi főképviselő hosszú időn keresztül próbált előmozdítani egy regionális konferenciát, az ön hazáját és Irakot is bevonva. Az első kérdésem tehát az lenne, hogy hogyan értékeli egy ilyen regionális megközelítés lehetőségét, és ez kapcsolódik ahhoz a kezdeményezéshez is, amelyet Irán mozdít elő. Egy másik kérdésem is van. A nyilatkozatában egy hosszú listát hallottunk azzal kapcsolatban, hogy Szadarábia mit szeretne végrehajtani, ugye stabilitás, emberi jogok, megülnek a források, a nők jogának javítása, ehhez hozzátehetnénk a szólásszabadságot. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lista, láttunk konkrét előrelépéseket is, de Szeretnék azért, egy, szeretnénk, ha felgyorsulna ez a folyamat, ha önök felgyorsítanák ezt a folyamatot. A kérdésem az, hogy önök és Szaudarábia milyen értelemben tudna együttműködni, hogy ez a felgyorsult folyamat megvalósuljon. És szeretném idézni önt egy mérsékelt, toleráns és inkluzív társadalom, azt hiszem ez közös célunk. Köszönöm Hanna Neumann. Az ICR e részéről itt ül előttünk Jeffrey van Orden. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntöm Szaudarábia külügyminiszterét. Egy nagy fenyegetettség Irán az önök térségében. Egy másik regionális nagyhatalom a térségben természetesen Törökország egy kulcsfontosságú NATO szövetséges mellesleg. Látja lehetőségét annak, hogy javuljon a Szaudarábia és Törökország közti kapcsolat. Köszönöm. Köszönöm, Jeffrey. A GUE részéről úr, aki valószínűleg görögül fog felszólalni. Igen, miért is ne? If, he, uh, if his excellency uh, Ha excellenciája ért görögül... Uh, okay, uh... Let's go on with English. Uh, hát akkor folytassuk angolul. Some uh, very nice uh, words. Köszönöm, elnök úr. Külminiszter úr nagyon érdekes dolgokat uh, mondott, amelyek címzetje az Európai Parlament, ugyanakkor említette a szólásszabadságot is, a nők jogait, ugyanakkor vannak nők börtönben, azért, mert a jogaikért küzdöttek, Ön eljön az Európai Parlamentbe, és ott van Badawi úr, aki Szaharov díjat kapott, a legjelentősebb díjat, amelyet egy emberi jogi aktivista megkaphat, és még mindig börtönben van. Tehát kellene, hogy valamit mondjon erről és Jemenben is mindannyian tudjuk, hogy egy katasztrófa, egy humanitárius katasztrófa áll fenn, és Szaudarábiát felelősség illeti meg ezen katasztrófáért, valamint a polgárháborúban való részvételért. Erről azonban nem hallottunk semmit. És végezetül tudja ön is, hogy itt a parlamentben nagyon aggasztott velünket Kaszagi úr meggyilkolása és az az eljárás, amely végezetül megtörtént, amelyre sor került, gyakorlatilag megerősítette a vezetést a királyságban. Noha mi nagyrészt úgy gondoljuk, hogy felelős, javarészt felelős ezért a gyilkosságért. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de többet kell, hogy mondjon arról, hogy mi történt, vannak olyan titkos ügynökök, akiket elítéltek, úgy tűnik, mint a saját szakálukra cserekedtek volna. Különböző kritikákkal illetik, de reméljük, hogy azért a bírálatok megfogalmazása miatt senki sem fog feldarabolni bennünket. Még négyen szeretnének hozzászólni, és aztán lezárom a listát, és a miniszter úrnak adom vissza a szót. David Léger, Traján Baszeszkó, Martin Howard és Petras Austrevicius fognak szót kapni. Ezzel a listát lezárom. David Léger, parancsoljon. Thank you, Your Excellency. Köszönöm, e, Ő Excellenciája. A szaudarábiai folyamat dacára az Európai Unió, én és sok európai velem együtt aggódva nézi azt, hogy a fogvatartást politikai eszközként használják. A királyi család ö, prominens tagjait is fogvatartják bírósági eljárás nélkül, Abdel Kair, illetve Raif Badawi blogger is hosszú távú börtönbüntetését tölti a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása miatt tisztességes eljárást kéne biztosítani ezeknek a személyeknek, ez az európai projekt kulcsfontosságú alapja lenne. Köszönöm, Traján Basescu kapszót. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, miniszter úr. Egy nagyon bonyolult kérdésem van, de talán sikere jár a megválaszolásában. Borzasztó harcok zajlanak a régióban. Irán és Szaudarábia között is dominancia harc zajlik. Milyen előnye származik a szaudarábiai népnek abból, hogyha önök és Irán örökre fenntartják ezt a versenyt a régióbeli dimon dominanciáért. Köszönöm. Köszönöm, Baszesz úr. Martin Howard. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, excellenciás uram, szalám alaikum. Többször ellátogattam a régiójába, és óriási um, udvariassággal fogadtak. Az Human Rights Watch azonban a Szaudarábiáról készített legutóbbi jelentésében um, égbe kiáltó igazságtalanságokra vetett fényt az emberi jogi jogsértések tekintetében. 184 embert végeztek ki 2019-ben, ez a legmagasabb szám, mióta elkezdték a nyomon követést, 37 embert egy nap, 90 külföldi állampolgárt, ez különösen aggasztó, hároman gyerekek voltak, amikor elkövették a cselekményt, amiért kivégezték őket, és nagyon sok esetben a megfelelő eljárás hiánya, vagy akár a kínzás ténye is felmerült. Kollégám is említette már Raif Badawi, illetve sok szaudi nő helyzetét, akik olyan cselekményekért, feltételezett cselekményekért vannak börtönben, amik a mi országainkban gyakorlatilag figyelmet sem érdemelnének. Raif Badawi esetére hívnám fel én is a figyelmet, aki a szaudi liberális hálózat létrehozásáért került börtönbe, számomra, mint liberális számára különösen fenyegető. Hogyha azt akarják, hogy az emberek Szaudarábiára modern, befogadó és ö, mérsékelt társadalomként tekintsenek, ez nem fog addig megtörténni, amíg ezeket a súlyos emberi jogi jogsértéseket nem kezeli Szaudarábia. Önöknek a világon ez egyik legrosszabb a ö, híre ebből a tekintetből, és hogyha szövetségesként és barátként akarnak, akarják, hogy önökre tekintsünk, akkor ezen változtatni kell. Ausztravicius úr. Köszönöm, miniszter úr, üdvözlők a parlamentben. Minden vendéget üdvözlünk, és mindenkivel megpróbálunk őszintén eszmét cserélni, önnel is. Nagyon sok ígéretes dolgot hallottam a beszédében, és valóban azt kívánom, hogy az országa sok pozitív változáson essen át, a tolerancia, a mérsékeltség, az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében. Azonban a Szaharov díjazott Raif Badawi, amíg még börtönben marad, bár várjuk azt, hogy egyáltalán bírósági eljárás elé kerüljön, addig legalább feltételesen szabad lábra kellene helyezni. Nem fogunk nyugodni addig, amíg nem látjuk, hogy Raif Badawi szabadon van és jól. Aztán minisztere úr. Nagyon örültem, amikor azt mondta, hogy Jamal Ashagi brutális gyilkosság elkövetők bíróság elé kerülnek. A brutalitás, amit elkövettek ezzel a személlyel szemben, remélem ön is egyetért velem, miniszter úr, hogy megfelelő reakciót igényel. Az Európai Unió szeretne partnerséget Szaúd-Arábiával, azonban az önök oldalán van a labda. Köszönöm kollégák a nyílt és őszinte kérdéseiket, hozzászólásaikat. Miniszter úr, excellencia jönni a szó. Köszönöm. Hát komoly feladat áll előttem. Jemennel kezdeném. nem ö, mi kezdtük ezt, Szaleh elnök úr elnökségelől egy új irányba való elmozdulásban segítettük a jemenieket, de nem mi kezdeményeztük a terror és az erőszak alkalmazását. A legitim jemeni kormány meghívására léptünk be, kilenc hónappal a háború megkezdése után. Minden politikai megoldást megpróbáltunk, több mint 70-et megpróbáltunk végigjárni, ezeket elutasították. Több mint 200 drónt vetettek be Szaudarábiában, rakétákat lőttek ki az országunkra, de erről senki nem beszél. Éheznek a jemeniek, és akik ezért felelősek, nem ö, bűnhődnek meg. 40 milliárd dolláros támogatást nyújtottunk a gazdasági szempontból is Jemennek. A, a huszik azonban több millió taposóaknát fektettek le, ez több millió jemenit gyilkolt meg, vagy sebesített meg, és erről sem beszél semmi. A képpel kapcsolatban valami alapvető probléma van. Politikai megoldást szeretnénk látni Jemenben, sokat dolgoztunk ezen. A deeszkaláción sokat dolgoztunk. A huszik a Szaudarábia elleni rakéta kilövések mennyiségét csökkentett a fogvatartottak cseréjére is, a hadifoglyok cseréjére is sor került, és remélhetőleg politikai megoldást tudunk majd kialakítani. Nem mi kezdtük a jemeni konfliktust, a hútik tették ezt, akik ezeket az atrocitásokat elkövették, azok ők, nem mi. Az emberek hajlamosak ezt elfelejteni. Aztán Iránról is beszéltünk, és a megbékélési konferenciáról. 79 óta csak halált és pusztulást látunk. A baráti kezet nyújtottunk feléjük, de legyilkolták a diplomatáinkat több helyen is. Kétszer megtámadták az iráni nagykövetségünket, felrobbantották, megpróbáltak a szaudarábiai ö, létesítményeket felrobbantani, és meg is tették. Destiba stabilizálni próbálják Jebent, Szaudarábiát, szektarianizmus terjesztik, és azt gondolják, hogy a forradalom exportálása nevében a nemzetek szoverenitásán is át tudnak gázolni, és minden, ami síta, az övék. Ez olyan, mintha az olaszok azt mondanák, hogy minden katolikus Olaszországhoz tartozik. Nem hisznek a benemavatkozás elvében, a terrorizmus legnagyobb szponzorai a világon, ezért van problémánk Iránnal. Ezért van velük problémánk. Ha az irániak ha viselkedésükön változtatnak, akkor lenne mire építenünk. De amíg és ha csak ezt nem teszik meg, mit teszünk annak érdekében, hogy amiről 40 éve beszélünk, előrelépés történjen a beszéddel, eddig semmire nem mentünk most. Demonstrációkra kerültek sor, került sor Iránban, a síták demonstrálnak. Ez mind az iráni agresszív politikára adott reakció nyomásgyakorlásunkat folytatni kell Iránra, hogy Irán megváltoztassa viselkedését, és a, nem, a szabályalapú nemzetközi rendhez alkalmazkodjon. Könnyű Brüsszelben ülni és azt mondani, hogy miért nem ülnek le és tárgyalnak egymással. Azért, mert önök erre nem lőnek ki a rakétákat, az önök diplomatáit nem gyilkolják meg, a terrorista cselekményeket nem követnek el az önök országaiban. Ez a probléma Iránnal, a világnak is ez a problémája Iránnal, ott van a GCPOA probléma, a terrorizmus támogatásának a problémája, és a balisztikus rakétaprogram. Ezek komoly problémák, és az irányaknak kell úgy dönteniük, hogy forradalmat akarnak, és irracionális szereplői lesznek a globális poronnak, vagy nemzetállam akarnak lenni, akkor viszont cselekedjenek úgy, Ez tehát az iráni kérdésről. Azt hiszem erre több kérdés is vonatkozott. Ami a szélsőségességet és ennek exportálását illeti. Vannak olyan jótékonysági szervezeteink, amelyek Afganisztánban vagy a Balkán térségében működnek, amelyekről felfedeztük, hogy ezek szélsőségesek, a terrorizmus finanszírozást kriminalizáltuk, ezeket a hely problémákat kiküszöböltük, és nem engedjük meg azt, hogy bárki is gyűlöletet keltsen, hogyha rájövünk, hogy valaki ezt teszi, akkor megbüntetjük őket. Mert ha valaki intoleráns módon és gyűlölettel cselekedik, az visszaszáll rá. A Mekka az iszlám központja, nem Brüsszel. Úgyhogy számunkra, hogyha nem teszünk meg mindent, hogy a szélsőségek ellen fellépjünk, az irracionális. A partnereinkkel világszerte együttműködünk, hogy megküzdjünk ezzel a problémával. A muszlim testvériséggel is van problémánk. Megpróbál kormányzatokat átvenni, a szélsőséget eh, terjeszteni, Több mint két évtizedes örökség már ez a probléma, és mindig nem sikerült rájönniük önöknek arra, hogy mi vagyunk a fő áldozatai ennek, és mi vagyunk a leg, azok, az a fél, amelyik leginkább fellép a szélsőség ellen. Európa szerepe nagyon fontos a régiónkban, óriási gazdasági erejük van, politikai bölcsességük, és minden területen, amiről a bevezetőmben is szóltam, Európa szerepet játszik. Jemenben, Szíriában, Irakban, ezekben a térségekben, és nem csak pénzügyi szerepe van Európának, hanem katonai is. Felfegyverzett katonáik küzdenek a Daesh ellen Szíriában és Irakban, csak úgy, mint a stabilitás fenntartásáért Afganisztánban, és fegyvereseik küzdenek azért is, hogy a Boko Haramot visszaszorítsák a száheli öt országban. Felfegyverzett nők és férfiak küzdenek az Adeni öbölben a kalózok ellen. A régióban fent kell tartani az európai jelenlétet. Az emberi jogokkal kapcsolatban megemlítettem, hogy Raif Badawi esete az a független bíróság igazságügyi rendszerünkre tartozik. Nem akarunk kioktatást elfogadni az a kapcsolatban, hogy a bírósági rendszerünk hogyan működjön. A legszörnyűbb bűncselekményeket a történelem során ezen a kontinensen követték el, a ezen a demokrácia itt sem egyik napról a másikra alakult ki, a jogállamiság sem, az emberi jogok sem, az emberek jogai sem. Úgyhogy ne oktassanak ki bennünket, hanem dolgozzanak velünk együtt. Van bírósági rendszerünk, ez független, és nem, tetsz, nem engedjük meg senkinek azt, hogy megkérdőjelezze, hogy ez hogy működik. Szoverén ország vagyunk, nem egy banánköztársaság, tiszteletben tartjuk a bírósági rendszerünk döntéseit az emberi jogokkal kapcsolatban a Human Rights Watch a múltban a Szaudarábiában ellentmondásos gyakorlatokat folytatott. 90-es évek elején azzal vádoltak meg bennünket, hogy engedjük a gyűlöletbeszédet. Amikor ezeket az embereket börtönbe vetettük, akkor viszont azzal vádoltak meg bennünket, hogy akadályozzuk a szólásszabadságot. Akkor mit akarnak most tőlünk? A Human Rights Watch eljött több alkalommal is Szaudarábiába, felvettük velük a kapcsolatot, de amit megtettünk, az nem jelenik meg a jelentéseikben. Az, hogy három embert megöltek, akik tizenéves korukban követtek el bűncselekményeket, és őket kivégeztük. Ez nem igaz. 18 éves kor alatt elkövetett bűncselekményért még börtönben sem vetünk semmit hanem gyermekeknek számára létrehozott rehabilitációs központba küldjük őket, de nem végzünk ki senkit, aki 18 éves kora előtt követett el fővesztéssel járó bűncselekményt. Természetesen terjednek a plegykák, hogy jó ég, Szaudarábia 14-15 éveseket, vagy akkor elkövetett bűncselekményekért végzett ki dolgokat, és ez felháborodást okoz. De mindezt híresztelésre alapozzák. Ez nem történt meg. Az illetőt nem ítélték halára, és nem is fogják azért, mert a bűncselekmény, amit elkövetett, 18 éves kor előtt követte el. Ha valaki 16-17 éves korában követel bűncselekményt, ilyen eseteink is voltak, előfordult, de amikor mondjuk 21-22 éves korában ismét elkövetett valami bűncselekményt, amiért halálbüntetés jár, ezért e, ítélték el. A 18 éves kora után elkövetett bűncselekményért. De a média és néhány jogi szervezet, emberi jogi szervezet a korábbi bűncselekményre mutogat újjal, és azt mondja, hogy ó, hát ezért ítélték halára. De ez nem igaz. Úgyhogy visszatérnék még egyszer a nők kérdésére is, és a fogvatartások kérdésére, Jamal Hasukcsik kérdésére. Ez nagyon fájdalmas Szaudarábia számára óriási hiba volt, és éveken keresztül fizettük az árát. Az Egyesült Államok megkapta Abu Ghraibet. Tudott erről a, az amerikaiak iraki katonai parancsnoka? A védelmi miniszter vagy az elnök tudott erről? Nem, nem tudtak. Mit tettek? Az USA nyomozni kezdett, az USA-t bűnösnek találták, és az USA megfelelő intézkedéseket hozott. 90, 80-as években, az 1980-as években Oliver North, Irán kontra, régen idejében mi történik az ilyen helyzetben, nyomozásra van szükség, és elszámoltathatásra. Aztán, hogyha eltetsz, elhiszik vagy nem, hogy ez megtörtént, ez már önökön múlik, én elmondom önöknek, hogy nagyon kínos ez a helyzet, ez történik. Az általános bíróság határozata megszületett, ez ellen fellebezés történt, meglátjuk majd, hogy Jamal Khashoggi gyilkosságával kapcsolatban a másodfokú eljárás milyen eredményre jut. De, ahogy mondtam, szuverén ország vagyunk, és nem fogadjuk el, hogyha kioktatnak minket. Megvan a saját jogrendszerünk, a saját jogainkat tiszteletben tartjuk, és ez így is fog maradni. Nem ülünk itt sem mi, és nem oktatjuk ki önöket a saját jogaikkal kapcsolatban, hogy a bevándorlókat vagy a kisebbségeket hogyan kezeljék, a múltjukkal sem múltjukat sem hánytorgatjuk fel. Független országok vagyunk, szövetségesek, fontos kérdésekben együttműködünk, de nem ülhetnek itt és oktathatnak ki egy szuverén országot olyan problémákról, amik ráadásul olyan információkon alapulnak, amelyek nem teljesek. Ez nem helyes, nem igazságos, nem jó ez így. Akkor, amikor barátokkal ülünk egy asztalnál. A Törökországgal való kapcsolatokra miniszter úr, ha esetleg kitérne. Törökország nagy ország, a régióban fontos ország, kereskedelmi kapcsolataink is vannak velük. Vannak problémáink velük. A szíriai ö, részvételükkel kapcsolatban, illetve a líbiai fellépésükkel kapcsolatban megpróbáljuk elérni azt, hogy a kapcsolatunk fennmaradjon, és Törökország felelős félé váljon a régióban, és ez hozzájáruljon a stabilitáshoz. Before I thank our guest speaker, let me just briefly say that under item number 22,